So, good morning everybody. Let's... Mindenkit szeretettel üdvözlök, akkor kezdjük, mert a nyár előtti utolsó ülésünket tartjuk. Úgy tűnik, hogy már elkezdték a nyaralást a kollégák. Azért elég sűrű a napi rendünk, és vannak benne változások is. Jó, tehát akkor először ha visszatérünk a múlt heti plenárisra, elfogadtunk egy állásfoglalást a fegyver exporttal kapcsolatban. Ez a tanács közös álláspontjának az végrehajtása. Ez egy nem jogalkodási állásfoglalás, amely az EU jogkeretet termesz, teremti meg a exporttal kapcsolatban, amely 2008-ig nyúlik vissza. Ez fontos a szakbizottság számára, mert a fegyvereknek az exportja és átadása közvetlen hatással van az emberi jogokkal, és nekünk vezetni kellene példa, példával ezen és a mi munkánk során vissza kell térni erre az állásfoglalásra és a tanácsnak a közös állásfoglalásra mert van két akció is, tevékenység is az emberi jogi akciótervben, amelyet végre kell hajtani, és természetesen a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésnek is kell, hogy legyen egy emberi jogi megközelítése. A mi állásfoglalásunk nem igazán erős, tehát nem, nagy, nem jelent nagy előrelépés, de azért nyomon követjük ezt a kérdést. Egyiptommal kapcsolatban sürgősségi állásfoglalást terveztünk, amelyet egy teljes állásfoglalásra alakítottunk át, és a jelenlegi események nyilvánvalóan befolyásolják ezt, tehát a, e, mi szeretnénk, hogyha a törvényes rendet e, tiszteletben tartanák, és nem lenne erőszak, de majd nyomon követjük az egyiptomi helyzet alakulását két sürgősségi állásfoglalás van Djibotival és Algériával kapcsolatban, Nigériával kapcsolatban, Djibotival kapcsolatban, kapcsolatban a februári választások után nyomon követtük a politikai hangulatot, és felhívtuk a Djibouti hatóságokat, hogy fejezzék be a politikai ellenfeleknek az elnyomását, és az, ellen, és az ellenzékkel is folytassanak párbeszédet. És hogyha szükséges, akkor vonják be az Afrikai Uniót is. Nigériát illetően egy átfogó állásfoglalást hoztunk, amely foglalkozik a az erőszakkal is, amelyet a Boko Haram terrorista csoport okozott és eltúlzott reakcióval reagált a kormány. És az állásfoglalásban elsősorban arra koncertáltunk, hogy mivel megtiltották az azonos neműeknek a házasságát, amely az azonos neműeknek a kapcsolatát bűncselekménynek minősíti, és ezért azt arra sürgettük a az elnököt, hogy ne írja alá. Ezen kívül egy Afrikai Uniós delegáció is volt, és velük is megosztottuk ezeket a kérdéseket. Strasbourgban egy, a plenárison egy ünnepi esemény is volt, a 2010-es Szaharov díjat egy kubai diszidensnek, Guillermo Farinyásznak adtuk, és nagyon érdekes volt őt is hallani, hogy hogyan látja a kubai helyzet alakulását. Aztán több emberi jogi szervezettel és jogvédővel találkoztam a plenárison kívül, és elsősorban a tunéziai emberi jogi védőkkel, és a Euromed Rights hálózat támogatásával és talál, velük is találkoztunk, ugyanaznap, amikor az AFED bizottságban a tunéziai miniszterelnök is megjelent, és érdekes volt látni, hogy hogyan látják ők az átalakulást, és szoros figyelemmel követtük az EU-tunéziai partneri kapcsolatokat ezek a kapcsolatok jelentős szerepet kaptak, és szerintem minden frakciót arra kellene ösztönözni, hogyha hogy vizsgálják meg, hogy a, sikerül egy állásfoglalással ezt a folyamatot intenzifikálni. Aztán a FEM bizottsággal ősszel tervezünk egy közös napirendi pontot Tunéziával kapcsolatban és a női jogokkal. Aztán a nepáli nem kormányzati szervezetekkel és a nepáli párbeszédi fórum a béke és az emberi jogok szempontjából képviselővel is találkoztunk. A nepáli helyzet nagyon összetett és nagy, sok kívást tartalmaz. Az alkotmányos gyűlés, amely 2008-ban eh, alakult, eh, azt egy évvel ezelőtt feloszlatták, és eh, nem tudták így befejezni az új alkotmánynak a megalakítását. És a főügyész lett a kormánynak a vezetője, és így az igazságszolgáltatásnak a függetlenségét is veszélyeztetik. A parlamenti választások november 19-én lesznek, és az EU egy választási megfigyelő küldöttséget is küld. Ugyanakkor elsősorban Nepálban az emberi jogi helyzetre kellene koncentrálnunk méghozzá jobban, mint eddig ugyanis az emberi jogokat megsértik, különösen a, és a, a kormány közötti harcban, és úgy tűnik, hogy nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és még a háborús bűnösök is jelöltként szerepelhetnek a választási listán. Tehát épp ezért eh, az EU fő eh, eh, választási megfigyelőt meg kell kérnünk arra, hogy figyeljen erre a helyzetre. Meg kéne vizsgálnunk azt is, hogy év végére esetleg egy Nepáról egy vitát folytassunk majd le itt a szakbizottságunkban. Ami Kazasztánt illeti, el kell, hogy mondjam, hogy még mindig vannak nehézségek. Ugye megkezdődött, eh, ezek a nehézségek eh, egy sztrájkkal kezdődtek az olajiparban, 16-ot megöltek a részvevők közül, és 64 megsérült, súlyos sebesülés szerzett. Voltak nemzetközi megfigyelők, akik figyelmel kísérték és megállapították, hogy testi és mentális erőszakot alkalmaztak az ellenálló munkásokkal szemben. Az EU misszió tájékoztatott arról, hogy idén májusban a legfelsőbb bíróság hat résztvevő büntetését felfüggesztette, és többeket kiengedtek később, de a nyolc további esetben változatlan maradt a büntetés. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy többször is foglalkoztunk már a kazak bíróságok ítéleteivel, most legalább már valamit sikerült tenni, hogy néhány miatt kiengedtek a letartóztatók között. Egy állásfoglalást is elfoglaltunk áprilisban a kazasztáni helyzettel kapcsolatban. Követeltük, hogy mindenkit engedjenek ki a letartóztatottak közül a sztrájkból. Sajnos egy néhányan még mindig börtönben vannak. A fülöp szigetek szigetek egy civil szervezetének vezetőjével, és egy, találkoztam Németországban. El kell, hogy mondjam, ez megint csak egy példa arra, amit megvitatott, megvitattuk itt az emberi jogok sérelme kapcsán, hiszen itt megint csak azt látjuk, hogy kizsákmányolják a természetet, és mindenek előtt az őslakosokat érinti ez nagyon hátrányosan, hogy egyre fokozottabban zsákmányolják ki a természetet, elüldözik őket, gyakran gyilkosságba torkolik a dolog, és hát tisztességtelen bírósági eljárásokat is megfigyeltük már. Aztán egy további fontos ország, amelyel foglalkoznunk kell Vietnámmal, küldtem egy levelet, arra reagálva, hogy a halálos ítéletek végrehajtását még tovább is folytatni fogják 2013 június 27-ével. 532-en várnak halálos ítéletre, és 170-et azonnal kivégeznének, amikor eh, beindulnának a halálos ítéletek. Egyelőre elhalasztották őket, ami első látásra pozitív, de azt hiszem, hogy a nyomásgyakorlást folytatnunk kell Vietnámra az Egyesült Arab Emirátus esetében nyilván emlékeznek még, hogy volt már egy állásfoglalásunk az ottani helyzettel kapcsolatban. 17 ember embert tartóztattak le, és egy tömeges bírósági eljárás során elítélték őket. Ezt egyébként a nemzetközi civil szervezetek alapvetően tisztességtelenek tartották ezt az eljárást. és most nemzetközi megfigyelőket kértek fel a meg, arra, hogy monitorozzák ez, ezt az eljárást. Meghallgatást is kértek, de nem engedték be őket. Aggódunk az ottani fejlemények miatt, és éppen ezért októberben szeretnénk újra foglalkozni az Arab Emirátus helyzetével itt a mi szakbizottságunkban. Most pedig szeretném felhívni a figyelmet, egy nagyon szomorú jubileumunk van eh, Kína esetében, Xinjiangi zavargásokra emlékszünk, 2009-ben történt ott ez, hogy súlyos erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben. Idén júliusban, július 5-én 2009-es eh, zavargásokra, felkelésre emlékszünk, és első alkalommal ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi történt ott. Látjuk, hogy etnikum közi feszültségek vannak, és mindkét oldalon voltak áldozatok, ezt látnunk kell. Április óta, idén április óta további zavargások és erőszakos cselekmények fordultak elő Lukcsumban is. Kaskában is. A beszámolók szerint több tucat ember veszített el az életét, ide tartoznak a tüntetők, de rendőrök is érintve voltak, és több száz embert tartóztattak le. A BBS és az AFP is jelentette, hogy ők szeretnének beszámolni erről az esetről, de Xinjiangból gyakorlatilag nem kerülnek ki információk, nagyon nehéz verifikálni a részleteket. A kínai hatóságok fokozottan vannak jelen ebben a térségben. Egyetértek az kínai nagykövet Éderer úr állásfoglalásával és közleményével, aki hangsúlyozza, hogy kezelni kell az okait a annak, hogy miért alakulnak ilyen feszültségek az etnikumok között, méghozzá a régiók szintjén. Aggódunk emiatt, és nagyon nagy számú önkényes letartóztatás történt, sőt el is tűntek személyek. Egy zárt ülésünk van, volt a kínai helyzettel kapcsolatban, és foglalkoznunk kell a kínai helyzettel továbbra is. Ennyit szerettem volna az elnök közleménye keretében elmondani. El kell, hogy mondjam, különböző emberi jogi aktivistákkal találkoztam, más alkalommal is Brüsszelben, és örülök, hogy ők dolgoznak aktívan a terepen, és hogy információt kapunk, de hát olyan nagy, nagyon sajnálom, hogy nem tudok mindenkivel tárgyalni, hiszen rengeteg kérés érkezik hozzám, hogy találkozzunk, de hát ez a szakbizottságunk munka. Egyébként különböző országokban figyelnek a szakbizottságunk munkájára. Meg kell említeni, hogy a mai ülést is interneten közvetítjük, és ha megnézzük, hogy mennyire követnek bennünket, vannak tehát emberek, akik belehallgatnak a vitáinkba az egész világon, azokra befolyással vagyunk, úgy gondolom. Most pedig a napi rendünk következünk. A gyermekboszorkányságra vonatkozó vádak és emberi jogok című tanulmány ismertetése. A következő napi rendi pontunk készült egy tanulmány ezzel kapcsolatban, mint mondtam. Nagyon sokan kérdezték most, miről van itt szó, gyermekboszorkányság mit is jelent. Számunkra ez teljesen abszurdnak tűnt már a felvetés is. Örülünk annak, hogy sikerült egy tanulmányt készítetni ebben a témában végül is, mert a tanulmány eredményei segítenek nekünk abban, hogy napirendre tűzzük más emberi jogi szervezetekben ezt a témát. Itt vannak a szerzők, Karl Hanson professzor, a közjog professzora a Kurt Bösch intézeten Sionban, Svájcban. Örülök. Az interdisziplináris gyermekjogokkal foglalkozik, egyébként pedig a Advanced Studies and Children Rights igazgatója és az Európai már emberi jogi hálózatnak is tagja. A következő dr. Roberto Ruggiero, még nem érkezett meg, ő neki volt a közle... Mindenkinek van közlekedési problémája. Jó. Azért szeretném bemutatni a hölgyet. Dr. Roberto Roberta Ruggiero eh, jogot végzett és PhD fokozatot szerzett méghozzá a szakterülete eh, a gyermekjogok védelme, Olaszországban a Moliszi Egyetemen végzett, eh, tudományos munkatársa a Kurt Bosch Intézetnek Szionban, amit már említettem, egyébként koordinátor is a gyermekjogok területén. Egyébként pedig tudományos munkatárs a nemzeti megfigyelő helyek hálózatában, és előadó a Pádói Egyetemen. Vannak további szakértők is, akik csatlakoznak és hozzászólnak a vitához. A körünkben van a UNICEF képviseletében Lila Peters asszony. Ő az UNICEF brüsszeli irodájánál dolgozik, egy áttekintést ad majd arról, hogy milyen munkát végeznek ezen a területen, amivel ma foglalkozunk Afrikában mindenek előtt, ez a kontinens van érintve. Ön is jelen volt egyébként, amikor meghallgatást szerveztünk eh, a minőségi oktatás témájában és a korai kényszerházasok esetében. A következő Márina Marcetti, az Európai Bizottság a eh, DG DEFCO képviseletében megvizsgálja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak szerepét, hiszen itt a fejlesztési együttműködés keretében fizetik ki ezeket a pénzeket, de itt figyelembe kívánják venni az emberi jogokat is, és hogyan tudjuk ezeket az itt felvetett problémákat figyelembe venni a különböző fejlesztési együttműködési programokban. A következő Viktória Korea asszony az külügyi szolgálattól. Reméljük, hogy megérkezik a későbbiekben, egyelőre nem érkezett meg, és ő is hozzászól majd a témához. Karl Hansen professzor az, akivel kezdjük a munkát, egy tanulmány tervezet, egy első javaslat készült el, de meg fog születni az egész tanulmány is. Hansen úr. Thanks a lot for having us here. I just want to apologize Roberta Ruggiero, she will be arriving. Köszönöm szépen. Uh, Robertát szeretném kimenteni, uh, néhány perc múlva megérkezik. Azt is el kell mondanom, hogy uh, végül is ő foglalkozott az önök előtt található jelentéssel. Röviden szeretném ezt összefoglalni, úgyhogy talán néhány percben röviden elmondanám bevezetésképpen, hogy nekünk is relatíve új volt, és meglepő ez a téma. A gyermek boszorkányok kérdése hát eléggé nehezen megemészhető számunkra, de ha az ember már belemélyed a témába, akkor rájön, hogy azért van mit tanulmányozni. A tanulmány elkészítéséhez három különböző forrást vettünk figyelembe, megnéztük az EU politikai dokumentumait, a tudományos adatokat és a Human Rights Watch anyagát. Hallották az életrajzomból, és azt is tudják, hogy a gyermekek jogaival foglalkozunk Roberta kolléganőmmel együtt, úgyhogy a gyermekmunka és egyéb kérdések is kapcsolódnak ehhez. emberjog, emberi jogokat sért gyakorlatilag mindez. Hogyha figyelembe akarjuk ezt venni, tanulmányunk célja csak az előzetes alapot tudja a további vita számára bocsítani. További empirikus kutatásra van szükség, ennek okáról, hatásairól a kiválasztott országokban, illetve a helyi környezet tanulmányi szükséges. Öt részről szeretnék beszámolni. Először is, hogy mit tapasztaltunk, aztán, hogy milyen kockázati tényezőkről kell beszámolnunk, harmadsorban mi a helyzet a gyerekekkel, aztán negyed sorban a gyermekek emberi jogai, végül pedig, hogy az EU milyen intézkedéseket kért megfogalmazni a tanulmány végén. Nos, mit is tudunk erről a témáról? Főleg az afrikai kontinensen létezik ez a jelenség, Angola, Kongó, Nigéria, Tanzánia, Csád. De Haitiban, Pakisztánban is találtunk dokumentumokat az ilyen boszorkányságról. És bár ezen országokban legtöbbször egyre nő ezeknek a száma, azért rendszeresen nem találunk írásos anyagot az ilyen jellegű adatokról, úgyhogy megbízható források nem állnak rendelkezésre. Világszerte nagyon sok doktrína és hit él, beleértve az iszlámot is, a jó vagy rossz szellemekről ezek a hitek, amelyek végül is a boszorkánysághoz vezetnek, nem föltétlenül ö, problémásak önmagukban, azonban amikor már ö, ö, a gyermekeket ö, vádolják, illetve ö, ö, szélsőséges esetben a gyermekek halálát is okozzák, akkor már aggasztól. Mert megverik őket, éheztetik őket, elégetik őket, megölik őket. Tehát a legtöbbet az afrikai kontinensről tudjuk, itt az antropológusok foglalkoztak a kérdéssel, és nagyjából ebből táplálkozhatunk, hogyha következtetéseket akarunk levonni. Nagyon fontos megállapítani azt is, hogy nem hagyományos gyakorlatról van szó relatíve friss jelenségről van szó. Robert Brain antropológus 1970-ben talált új jelenségként gyermek boszorkányokat Kamerunban. Tehát a gyarmatosítást követően jelent meg ez a jelenség, nem lehet azt mondani, hogy afrikai hagyományok része. Volt egy olyan szerző, aki ezt úgynevezett feltalált hagyománynak nevezett hiszen új feltételek között jelenlegi célok elérése érdekében alkalmazzák ezt modern eljárások keretén belül. Legtöbb esetben a gyermekeket vagy a családjuk, vagy pedig maga az egyház vádol meg, ezek valamilyen személyes, rejtélyes kinyilatkoztatás alapján kerültek a felszínre. Általában a család használja fel ezeket a gyerekeket bűnbakként, és aztán a, a egyházi képviselőt használják fel arra, hogy szerencsétlenségüket végül is valamivel igazolja. Hiszen neki kell ö, azzal a képességgel rendelkezni, hogy értelmezze ezt. Gyakorlatilag ők tudják ö, a helyi megoldásokat is megtalálni. Például Nigériában ö, az egyház képviselője foglalkozott ezekkel a gyerekekkel. Gyakorlatilag can also be used as a healing peaceful way in a process of family reunification. Now some of the risk A boszorkányok ból a rossz lelkek kiűzése volt az a gyakorlat, amit próbáltak használni, például a, a család újraegyesítése céljából is. Nos, a kockázati tényezők nagyon sok mindent lefednek. Lehetnek ezek szociális, gazdasági, kulturális tényezők. Nagyon sok megtalálható ebből Afrikában. Ez nyilván a gyarmatosításnak, globalizációnak köszönhető, főleg a pünkösdi egyház megjelenése, illetve a független afrikai országokban az egyházi képviselők megjelenése is az oka lehet. Szociális problémák is felmerülnek, ettől szenvednek mind a gyermekek, mind a felnőttek. Ezen kívül nyilván megváltozik a gyermekkor koncepciójáról alkotott kialakult vélemény is. Például Angolában azt találták, hogy a felnőttek üldözik ezeket a gyermekeket, Vannak, a gyerekek tehát kockázatot is jelentenek, de ők is ki vannak téve különböző kockázatoknak, és gyakorta erőszakos cselekedeteknek. A könyvben az is megfogalmazódik, hogy sokszor szélsőséges körülmények között nőnek fel ezek a gyerekek, és nem csak kiszolgáltatottak, hanem tárgyát képezik ezeknek a visszaéléseknek. A gyerekeket könnyű bűnbaknak tekinteni, azért, mert mondjuk nem jó a termés, vagy valaki elvesztett a munkahelyét, és ezért válik szegényi a család. Főleg a kongói demokratikus köztársaságban, Nigériában és Angolában azt is tapasztalták, hogy a gyermekek gazdasági szempontból is rendkívül fontos helyet foglalnak el, úgyhogy végül is a gyermekkor emancipációs időszak is. Végül is ezt a boszorkánykodást arra is használhatják a gyerekek, hogy ebből a hierarchikus társadalmi rendszerből kitörjenek. Megvizsgálták azoknak a gyerekeknek a helyzetét is, akik az utcán élnek. Nem lehet egyszerűen passzív áldozatoknak tekinteni őket. Figyelembe kell venni ezt az összetett helyzetet, amelyben élnek. Amikor az emberi jogokkal foglalkozunk a gyermekek vonatkozásában, azt tapasztaltuk, főleg az ENSZ dokumentumokban, illetve az ENSZ intézmények intézkedésein belül, hogy nagyon sokféleképpen adtak ennek keretet. Például az emberi jogok, a szabadságjogok vonatkozásában, amikor kínozták őket, vagy szociális kirekesztettség szintjén foglalkoztak vele, például, hogyha az egészségügyi kérdéseket vizsgálták meg, a külön védelem kérdése is felmerült. Nagyon sokféleképpen foglalkoztak ezekkel a vádakkal, és felmerül itt az a kérdés, hogy nagyon sokféle emberjogi kérdést vetesz fel, de ugyanakkor tudni kell azt is, hogy nem csak, hogy hogyan fog, fogjanak a megoldásához ezeknek a problémáknak, hanem hogy az emberi jogok oldaláról hogyan közelítsék meg gyermekek kérdését. Ami az emancipációs kérdéseket illeti. Kritizálták azt, hogy a nemzetközi gyermekjogokat úgy értelmezik, hogy mit feltételeznek róluk. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekek jogait közelebb kell hozni a gyermekek saját megért tapasztalataihoz. A kérdés az, hogy hogyan lehet igazságosan eljárni, például azokban az esetekben, amikor a gyermekek komoly áldozatokká váltak, vagy pedig olyan gyerekek esetében, akik ezt kihasználják valamilyen céllal mint lehetőséget. Aztán volt egy másik olyan ö, kérdés is, ahol a bizonyítékokat kerestük ö, ö, azzal kapcsolatban, hogy ö, mi történt ö, ott a helyszínen. Ezek ugyanis közvetlenül kapcsolódnak a jelenség összetett voltához. A szociális kulturális realitások annyira összetettek, hogy nem lehet egyértelműen stratégiákká vagy intézkedésekké alakítani őket. Különböző programok születtek helyi szinten, hogy hogyan lehet a szolidaritást megerősíteni az áldozatokkal, ahelyett az áldozatok között, ahelyett, hogy külső megoldást keresünk. Végül pedig vannak javaslataim, hogy mit lehetne tenni. Ennek a részleteit megtalálják a szövegben. Azt tapasztaltuk, hogy esetleg az Európai Unió és az Európai Parlament is fel kellene, hogy lépjen, főleg azért, mert az Európai Unió teljes mértékben elkötelezte magát a gyermekek jogai mellett. Így védeni kell a gyermekek és a tinédzserek jogait és így koncentrálni kell a mentális és egészségügyi fejlődésükre is. Nagyon fontos a nemzetközi együttműködés megerősítése a gyermekek jogai szempontjából is. Ezért fel kell lépnie az EU-nak, főleg a parlamentnek, hogy a továbbiakban megvitassák a kérdéseket. Röviden öt stratégiára szeretnék kitérni, a legfontosabbak között. Először is azért, hogy ne jótékonykodási megközelítéssel álljunk a kérdéshez, az EU külső fellépése keretén belül aktívabb ö, szerepet kell ö, a gyerekeknek biztosítani. A helyi közösségeket is rendszeresen be kell vonni, és további ö, családi támogató rendszereket kialakítani. Itt meg kell erősíteni tehát a gyermekek részvételi jogát, főleg a nemzeti illetékesekkel, hogyha ilyen esetek fordulnak elő. Az EP-nek és a bizottságnak, a tanácsal együtt, a külszolgál, külügyi szolgálattal együtt a nemzeti kötelezettségek terén fel kell hívni a figyelmet, a figyelmét a tagállamoknak a gyermekjogokra. Ezen kívül nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy általános vita tárgyát kell, hogy képezze az a jelentés, amely ebben a témában születik, illetve a gyermekek jogairól. A külügyi szolgálatnak minden egyes EU külső intézkedésbe be kell vonnia a gyermekek jogát. Ezért koncentrálni kell egy átfogó EU-s megközelítésre, ahol minden egyes félgazgatóság koncentrál a gyermekek jogára, azért, hogy ezt koordinálni lehessen a későbbiekben. A fejlemények monitorozása érdekében az Európai Parlamentnek fel kell derítenie, hogy az EU hogyan tud aktívabb van fellépni ezen a területen. A gyermekek tapasztalatait is fel kell használni, megfelelően kell finanszírozni ezeket a kutatásokat, illetve e, egyetemi kurzusokat. Végül a gyermekek véd, jogainak védelme az EU szakpolitikák integrált része kell, hogy legyen, a fejlődési kooperációs programok keretén belül is. Ez nagyon fontos, az adott országokban a fő célkütőzésnek annak kell lenni, hogy politikai dialógus és szociális tevékenységek alakuljanak ki, annak érdekében, hogy aktív vita folyjon arról, hogy milyen ö, negatív következményekkel jár a boszorkánykodási tevékenység. Köszönöm szépen. Uh, professzor. Köszönöm szépen, Hanson professzor. Azt hiszem most Peters asszony következik az UNICEF-től, és az ajánlásokat, eh, hogy a parlament kövesse, amit ön mondott, és akkor majd Madame marchetti is, ha, ha már kettitől. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meghívták az UNICEF-et. Másodszorra vagyunk itt a parlamentben, hogy megvitassuk az emberi jogsértéseket. Először Madame de Kaiser szervezett egy találkozót, még 2011-ben, Eh, hogy ezt eh, a kérdést eh, végre láthassuk. Nos, egy olyan átfogó tanulmányt végeztünk, amelyből az eredményeket előadásán. Eredetileg ez nem egy afrikai hagyomány, mert Európából származik, és az európaiak vitték át Afrikába, és Latin Amerikában is gyakran használták, és Észak-Amerikában is. Tehát a hagyomány ezekből az országokból származik, és ezért a gyakorlati szakemberek számára fontos, hogy tudjuk, hogy hagyjuk a Fekete Afrikában a kormányokat, és Haitiban is a, a kormányt támogatni ebben a munkában e, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel is ebben a tanulmányban. Tehát nagyon fontos, hogy tudomásul vegyük, hogy ez nem egy afrikai hagyomány. Én a térképen Afrikára koncentráltam, mert az UNICEF itt próbált foglalkozni a kérdésekkel, és látható, hogy ez itt elsősorban a Szahara alatti, tehát Fekete Afrikában van, olyan országban, mint Dél-Afrika, ahol az évek során a gyakorlat elterjedt. Nincsenek adatok, és nagyon nehéz foglalkozni ezzel a kérdéssel, és párbeszédet folytatni erről a kérdésről a nemzeti kormányokkal. Ez nagy kihívás volt az UNICEF számára is. Sajnos ez egy káros hagyomány, ez olyan, mint a női genitáliák mutilációja, ezt politikai és vallási vezetők is gyakorolják. Épp ezért fontos, hogy mindenki ezt káros, hagyományos gyakorlatnak lássa, hogyha azt akarjuk, hogy ez a fajta viselkedés megváltozzon de nem tettünk még eleget, eh, de azért eh, vegyük tudomásul, hogy eh, mi történt már, azért, hogy megakadályozzuk ezt a tevékenységet. Először is az Európai Unió, aztán az UNICEF is hatalmas munkát végzett az oktatásban. Ugyanis azok a gyerekek, akiket boszorkánysággal vádolnak, az azért törhetett meg, mert nem voltak, nem vettek részt oktatásban. Vagy utcagyerekek, vagy árvák. Épp ezért a megelőzésnek az egyik legfontosabb eszköze az oktatás. Hogyha Fekete Afrikát nézzük, azok az országok, ahol az EU a nemzeti kormányokkal az oktatásról erős párbeszédet folytatott, akkor látjuk, hogy egyre több gyerek vesz részt az oktatásban, és, és a, ez a boszorkánysági gyakorlat is lassanként megszűnik. Tehát a fejlődési, együttműködési kérdésekbe bele kell ezeket venni. Az UNICEF az utóbbi két évben a káros gyakorlatokkal foglalkozó gyakorlatot is kialakította, és egy olyan modellt, amely a káros gyakorlatokkal foglalkozott. Ez a modell megvizsgálja a jogszabályokat is, ugyanis vannak olyan országok, ahol már vannak jogszabályok, amelyek tiltják a boszorkánysági gyakorlatokat. Persze hát nem tartják ezeket e, végre, de majd beszélek a bírósági rendszerről. És a másik e, része a modellnek, ez az, hogy az oktatáshoz és a szociális védelemhez való hozzáférést biztosítsa. Tehát ez a modell e, az, amely alapul szolgál arra, hogy közösen próbáljuk a nemzeti kormányokat arra rávenni, hogy ezt a modellt alkalmazzák, mert ez a modell, a káros gyakorlatokkal foglalkozik. Tehát mind a női genitáliák mutilációja, mind a boszorkányság ebbe a körbe tartozik. Eh, tulajdonképpen eh, azok a gyerekek, akiket buszorkánsággal vádolnak, azok igazából nem léteznek, nincsen nevük, nincsen személyazonosságuk, és Fekete Afrikában a kormányok megpróbálják vető polgári jogszabályokat bevíteni, bevezetni, és hogyha valóban anyakönyvezik a minden gyereket, anyakönyveznek minden gyereket Fekete Afrikában, akkor ezt könnyebben lehet majd nyomon követni. Pübász biztos úr, a biztonság és az UNICEF is támogatja ezt az erőfeszítést, de tehát hogy nyilvántartásba vegyék a gyerekeket, anyakönyvézzék őket. Egyelőre hat országról van szó, és remélhetőleg később majd az északi országokban is sikerül ezt elérni. Mert hogyha azt akarjuk, hogy tudjunk segíteni ezeknek a gyerekeknek, akkor tudni kell, hogy kik ők, de ma még nem léteznek. Tehát ezt most végezzük. A jelentés szerzőivel egyetértek abban, hogy a politikai párbeszéd szintjén lehet többet elérni. És önök a parlamentben tudnak ilyen politikai párbeszédet folytani a nemzeti kormányokkal és parlamentekkel. Tehát, hogyha a boszorkánysággal foglalkoznak, akkor ne csak magára a boszorkányság gyakorlatára koncentrálnak, hanem a megoldásokra is. E, tehát, hogyha a kormányokat rá akarjuk venni arra, hogy tegyenek valamit, akkor nekünk kell megoldási javaslatokat tennünk. Tehát először is anyakönyvezni kell a gyerekeket, aztán mindegyiknek iskolába kell járni, és minél inkább ezt tesszük, akkor egyre inkább sikeres lesz ez a párbeszéd. Ezen kívül hasznos lehet az afrikai delegációknak egy EU-s emberi jogi stratégiát kialakítani, és így nyomon tudnánk követni, hogy a kötelezettségeket teljesítik-e a kormányok, tehát például a gyermek jogi kérdésekben előrelépeknek. -e. Például Csád, Máli, közép-afrikai köztársaság, Nigéria, olyan országok, ahol a delegáció ösztönözte a kormányokat arra, hogy tegyenek valamit ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát a fontos kérdés az, hogy proaktívabban lépjünk közbe, hogy valóban a CRS-t bevezessék a ezekben az országokban. Az utolsó kérdés pedig az igazságszolgáltatás kérdése. Nagyon sok kormány sajnos akadályozta a jogszabályoknak a bevezetését, de azért Fekete-Afrikában legalább 12 országban már vannak törvények, amelyek illegálissá teszik a boszorkányságot. De az igazságszolgáltatási rendszer nem reagál megfelelően a gyerekeknek a szükségleteire. Tehát a gyereket belekényszerítik a boszorkánságba, tehát először áldozatot csinálnak belőle, amikor megmentik, akkor ö, ö, börtönbe kerül. Ö, és ott nem jutnak hozzá az igazságszolgáltatáshoz, nem bánnak velük tisztességesen, és tulajdonképpen duplán lesznek áldozatok, mert ugye káros gyakorlatot végzett, tehát megsértette az emberi jogokat, és akkor még a börtönben megkínozzák, megverik tehát ezért meg kell győződnünk arról, hogy ugye van-e jogszabály, de hogy azt megfelelően használják -e fel arra, hogy, hogy megvédjék a gyereket, akik belkerülnek az igazságszolgáltatási rendszerbe, és ott nem bűnösnek, hanem áldozatnak kell őket tekinteni. Köszönöm szépen az ajánlásokat, külön köszönöm. Meggyőződésem, a kollégákkal, akik az AKC-ben dolgoznak, AKC területen, ott be fogjuk mutatni ezt a tanulmányt az Afrikai Uniónak is, és, és biztos úrral is találkozunk, ez egy biztos asszonynal is találkozunk, és ő, neki az egyik területe a gyermekjog, amelyel külön foglalkozunk. Nagyon érdekes volt természetesen meghallgatni az érdemi részt, de most az intézményi oldalhoz fordulok. Kérem, nagyon röviden, hol tartanak önök, mennyiben tudják a tanulmányt integrálni a munkájukban Cseti asszony a DEFCO főigazgatóságtól, az emberi jogi osztályról. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanulmányt külön. Ez egy nagyon informatív ez az első ilyen jellegű elérhető tanulmány számunkra, amit így tudunk felhasználni. 2007 óta dolgozik a bizottság legalábbis, ami a gyermekjogot illeti a külügyi szolgálat területén és iránymutatásokat készítettünk 2007-ben, mint mondtam. Ez egy keretet biztosít a gyermekjogok védelmének területén, ha az EU kül- külföldön lép fel, 2008-ban egy közlemény is született, mely az külügyek területén vizsgálja a gyermekjogok szerepét, egy cselekvési tervet is tartalmaz, prioritásokat határoz meg, egy szakpolitikai keretet kíván biztosítani a gyermekjogok védelméhez. Ezek az eszközök, tehát amik rendelkezésre állnak, aztán továbbiak is vannak természetesen az európai demokrácia és emberi jogi eszköz is szerepel, 11 millió euróval szállunk be and 2011 között a gyermekjogok védelmére. Egy példát mondanék arra, hogy milyen projektjeink vannak Ruandában és Burundiban, és hát konkrétan ott a boszorkánysággal is foglalkoztunk. Sajnos az albino gyerekeket tekintik, éppen a kinézetük miatt boszorkánynak, és annak érdekében kvántunk fellépni, hogy megvédjük ezeket a gyerekeket és biztostsuk a jogaikat. Aztán Investing in People programot is kialakítottunk, 80 millió euróval a gyermekjukat védjük itt is. Legutoljára elmúlt évben tettünk 40 milliós felajánlást minden nemű hogy gyermekekkel szembeni erőszak eset, erőszakkal szemben kívánunk fellépni, tehát a közösséget, a gyerekeket kívánjuk védeni, a családjukat kívánjuk védeni, és megfelelő iskolai ellátást, aztán több mint 800 javaslat született arra, hogy mire költsük ezt a pénzt, és mintegy 40 lesz. Most nem tudom pontosan, hogy a boszorkányság tényleg egy kiválasztott területe, de reméljük, hogy a döntés majd megszületik, hogy ez is oda tartozik. Aztán a gyermekek nyilvántartása, tehát hogy azonosítsuk a gyerekeket mindjárt születéskor, ez például egy nagyon fontos felvetés. Ezen túlmenően az UNICEF-fel együtt egy túlkitett egy listát szeretnék összeállítani a gyermekek jogaival kapcsolatban, hogy milyen szakpolitikai eszközök állnak rendelkezésre. Ez év végén ezt a túlkitett közzé fogjuk tenni, és tréninget, oktatást kínálunk majd ezen a területen, hogyan használjuk fel ezt az eszközrendszert. Köszönöm szépen azt, hogy az Európai Unióval és Európai Bizottsággal is foglalkozik a tanulmány. Oktatjuk a kollégákat, akik a delegációkban részt vesznek, és itt a központban is a feladatunk az, hogy tudatosítsuk a gyermekek jogait bizottsági szinten van egy munkacsoportok is, amely ezzel foglalkozik, és a politikai céljainkat szeretnénk minden területen megjelentetni. Végül pedig el kvánom mondani, hogy van egy online tréningünk is, képzésünk is a gyermekek jogainak védelmére. Úgy gondolom sokat tettünk, és folytatni fogjuk ezt az eddigi munkát, ahol csak lehet. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a szerzők is megérkeztek, és dr. Rugiero asszony. Most már sajnos több idők nem marad, de nyilván majd a kérdésekre ön is tud válaszolni. Koria asszony a következő a külügyi szolgálattól. Itt van egy akció az a gyermekek jogainak védelmére, amely külön fókuszál a gyermekekkel szembeni erőszakra. Örülök, hogy eljött, és nagy érdeklődéssel várjuk azt, hogy milyen értelemben foglalkoznak a gyermekek bántalmazásával, illetőleg a gyermekekkel szembeni boszorkányság vágyával. Köszönöm szépen! Dr. Hansen, Dr. Rugéro, köszönöm, hogy bemutatták ezt a jelentést a gyermekboszorkánysággal kapcsolatban és eddig nem figyeltünk túlságosan erre a területre. Ez láthatóvá teszi és tudatosítja ezt a területet, és látjuk, hogy sokkal többet kell ezzel foglalkoznunk. Mielőtt a, ma eljöttem ide, a beszéltem a delegációkban jelenlévő szakértőkkel és másokkal itt a központban is, akik ismerik a helyzetet, hogy mi a gyakorlat az említett országokban, akiket vizsgáltak a központi Afrika, közép-afrikai köztársaság Tanzánia vagy csád akikkel foglalkoztak itt, és időnként hivatkoztunk is erre boszorkányságként, de itt nem csak gyerekekről van szó úgy általában. Nigériában a delegációnk elmondta, hogy megkezdték a javaslatok elődolgozását, hogy hogyan tudják megvédeni a gyerekeket az ilyen vádakkal szemben, a civil szervezetet kívánják bevonni. Ennyit tudunk a nigériai delegációnktól. Minden esetre azt elmondhatjuk, mindenek előtt szubszaharai Af- Afrikában, Angolát is említhetnénk, és másokat, számos akciónk bizonyos programokban vett részt, itt a gyermekeket kvánjuk úgy általában megvédeni az erőszakkal szemben. Egyébként vannak oktatási programjaink is, szociális védelmi programjaink is, van például egy projektünk a szociális védelemmel kapcsolatban, a gyerekek is külön ide tartoznak, és az igazságszolgáltatás, illetve a boszorkányság egy nagyon fontos téma mint már elhangzott, tényleg van egy akciónk az emberi jogokkal kapcsolatban, és most a kezdeti szakaszban járunk, és azt vizsgáljuk, hogyan tudunk erre fókuszálni. Azt gondolom, hogy jobban előtérbe kéne ezt helyezni, mert természetesen nem kizárólag erre tudunk csak figyelni, hanem általában mindenhol igyekszünk figyelembe venni ezt, mint prioritásos területet a delegációk szintjén is. az emberi jogi stratégiánkról is hallottunk már, és a gyermekek külön szerepet kapnak a 60 országban az egész világon, tehát az ő helyzetüket külön vizsgáljuk és hát ide tartozik természetesen az áldozatok témája is, amikor valakinek a boszorkányságot vetik a szemükre. Az albinókról beszéltük már az imént, ez, ez egy nagyon fontos dolog, erre is van egy akció. Azt gondolom az emberi jogi tanácsnál ezzel foglalkoznak külön, hiszen látjuk, hogy ők, az albinok külön érintve vannak. Vannak ilyen országok, mint Burundi vagy Tanzánia, ahol ezeknek a gyerekeknek a szemére vetik a boszorkányságot, és az érintett országoknak eljuttatjuk a tanulmányt, természetesen tájékoztatni fogjuk őket, de mi is többet szeretnénk tudni, és természetesen abban bízunk, hogy több bizonyítékot is kapunk, ami a bizonyítékokat illeti. Lenne egy kérdésem is a szerzők felé, hogy hol, hol látható ilyen gyakorlat. Vannak UNICEF tanulmányok, meg mások is szubszahari Afrikában történik ez elsősorban de Pakisztánról nem hallottunk eddig konkrét esetekben. Beszéltünk a pakisztáni delegációval, és ők megkeresték az UNICEF irodáját, és valakit, aki nyolc éve dolgozik azban az országban, sosem hallott arról, hogy boszorkányság fordul elő itt, vagy ez a vád előfordul a gyerekekkel szemben, és nagyon meglepődtek, hogy ilyen van. Egyébként beszéltünk latin-amerikai partnereinkkel is, sőt, meg kell, hogy mondjam, ők meglepődtek, hogy egyáltalán ezt a kérdést feltesszük. Tehát nagyon ö, szeretném megtudni, hogy az erre vonatkozó bizonyítékokat hol találták az utóbb említett országokban. Köszönöm szépen. So that's also the Elnök, köszönöm. Ez az első kérdés. De mielőtt még önnek adnám meg a szót végleg, először a képviselőknek adom meg a szót, először De Kaiser asszonyt fog kérdezni. Köszönöm, elnök asszony a szót. Először is nagyon köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Nagy öröm számomra, hogy Peters asszonyt újra láthatom itt, hiszen emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt szerveztünk a mi frakciónkban a gyermek boszorkányok témájában egy egész napos tanácskozást. Akkor voltak nálunk egyetemi oktatók is, akik doktorátusi anyagot készítettek ezekről, de emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ezek léteznek, tehát ezek a doktori diszertációk ebben a témában, tehát vannak olyan adatok, amelyek tanulma, tudományos jellegűek, illetve onnan a helyszínről szám, származnak. Az UNICEF is képviseltette magát, illetve civil szervezetek, amelyek az érintett országokban tevékenykednek. Úgyhogy ha megengedi Ranson professzor, el szeretném mondani azt is, hogy ön említette, és hát őszintén szólva bevallotta, hogy összegezte azokat az anyagokat, amelyek rendelkezésére álltak, de ott a helyszínen tanulmányt nem készített, mert ez nem jellemző ebben a témában, ezt ön is említette. Talán azt hiányoltam abban, amit ön elmondott nekünk, hogy jó, hát hagyjuk el talán azt a területet, amely a jótékonyságra vonatkozik. Végül is lehet ez emancipáció, de hát azért nem ezt bizonyítják a tapasztalatok ott a helyszínen hanem inkább az, hogy olyasmiről van szó, hogy még akkor is, hogyha a gyerekek azt gondolják, hogy ó, hát ők boszorkányok, és erről álmodoznak, és át akarnak repülni a városon, végül is egy rendszer áldozatai, mégpedig eléggé vadrendszer áldozatai, mégpedig Azért, mert ez elmehet egészen addig, hogy megölik a gyerekeket, és ez egyszerűen szörnyű eseteket eredményez. Úgyhogy talán ez csak egy apró megjegyzés, amit szerettem volna megfogalmazni. Úgyhogy én inkább Peters asszonyt követném abban, amit elmondott, mert valóban három nagy fajtája van a gyermekboszorkányoknak. Az elsőre ön is utalt, az albinók, néha az ikrek, vagy azok, akik valamilyen születési rendellenéséggel rendelkeznek, azok a gyerekek, akiket elhagynak, mert például valamilyen betegséggel rendelkeznek. Volt egy olyan gyerek, aki epilepsziás volt, és állandóan epilepsziás rohamai voltak, és hát 9 évesen terhes lett ez a kislány, mert ugye kidobták az utcára. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy áldozatok ezek a gyerekek. Tehát a kérdés az, hogy most azért dobják-e ki ezeket a gyerekeket a családból, mert mit tudom én, rossz a, a jellemük, vagy pedig azért, mert túl szegények ezek a családok. Úgyhogy ezért érdekesek ezek, furcsák ezek a gyerekek. És ma azért egyre nagyobb a számuk azoknak, akiket azért találunk az utcán, mert a családok rossz gazdasági körülmények között élnek. Ugye az európai intézményeknél a gyermekjogokon túl azt hiszem, és egy kicsit én ehhez ragaszkodnék, túl kellene lépni ezen. Nem tudom, hogy sikerül-e az ott dolgozó minden egyesületet támogatni. Akkoriban találkoztunk olyanokkal, amelyek tényleg borzasztó erőfeszítéseket tettek azon gyerekek érdekében, akik áldozataivá váltak ezeknek a gyakorlatoknak, főleg az egyházak áldozataivá, hogy bizony a bíróság elé vihessék ezeket az eseteket, hogy a gyerekek elmondhassák, hogy mi történt ott, és hát sajnos még ez hiányzik. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a gyermekekkel kapcsolatos visszaélések négy esete, amelyet említettem, a bíróság elé kerülhessen, mert gyakorlatilag a választási kampányok során sajnos a politikusok is visszaélnek ezzel, mert ezek rendkívül jó témák, ezért nem nyúlnak hozzájuk. Tenok úr, köszönöm szépen. Szomorú ezt hallgatni, ezt a jelentést, és nem csak azért, mert a szubszaharai Afrikában egyes esetek voltak, és most már ez az Egyesült Királyságban is előfordult, egy afrikai származású gyermek hát lefejeztek, mert azt gondolták, hogy ez valamilyen fel, áldozat volt, valamilyen rituális gyilkosság, és a brit sajtóban is megjelent ez az eset, és olyan bizonyítékokat is találtak, hogy voltak olyan emberek, akik a gyerekekkel kereskedtek, és ezért jöttek az Egyesült Királyságba. Úgyhogy az én körzetemben is előfordult egy eset, de még nem került bíróságére az illető. Nos, ami a külügyi szolgált képviselőt illeti, hát nem tudom, hogy Amerikában, Latin Amerikában nem találtak ilyet, hát Brazíliában sajnos volnak ilyen esetek, én ezt tapasztaltam, a kultúra része mindig is az volt, nehezen tudom elhinni azt, hogy a gyerekek megúszták ezt a gyakorlatot. Említette azt is, azt hiszem szintén a külügyi szolgálat képviselő, hogy Nigériában Senki nem nyerte el azt a pályázatot, aki azzal próbálkozott, hogy ezzel a szörnyű gyakorlattal vegye fel a harcot. Mert voltak olyanok, akik féltek attól, hogy ha esetleg ezen a pályázaton részt vesznek, áldozatokká válnak. Ugye tényleg nagyon bátraknak kellett lenniük, mert <laughs> egyébként őket is azzal vádolják, hogy ők is boszorkányok, és végül is támadások áldozataivá válnak említette azt is, hogy a, mi a helyzet az albinókkal. Az emberjogi tanácsban ö, volt erről szó, azt hiszem, emlékszem, hogy a parlamentben is volt egy vita, egy állásfoglalás kapcsán tavaly, ö, vagy talán tavaly előtt, azt hiszem Strasbourgban, mert hát úgy repül az idő, ma nem is emlékszem, az albinók témájában ö, nem csak gyerekekről volt szó, hanem felnőttekről is, Közép-Afrikában valahol, ahol elég gyakori az albinók esete, és született egy állásfoglalás, és azt hiszem, hogy nagy többségben támogattuk. Tehát a parlament is foglalkozott már ezzel a tragikus esettel, úgyhogy talán e, követnünk kellene ezt a gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még más hozzászólás? Nekem is lenne egy kérdésem. A tanulmányban kapcsolatot látnak a gyerekek afrikai boszorkánysággal történő vádolás között és a pünkösdista egyház között. Nem ismerem ennek a szervezetét. Van egy központi hálózat? Kapnak támogatást a különböző kormányoktól tudnánk foglalkozni ezekkel az egyházakkal, amelyek úgy tűnik, hogy felelősek, vagy nem? És talán jó lenne a választ megkapni ezekre a kérdésekre, de azt szeretném kérni, hogy röviden tegyék. Ön vagy Ruggiero asszony? Majd én. Ez az egyik legnehezebb része ennek a tanulmánynak, és De Kaiser asszony véleményét és az UNICEF véleményét is figyelembe vénem. Én nem antropológus vagyok, és nem is ez volt a feladatunk, ugyanakkor nagyon sok kérdésben együttműködöm antropológusokkal, és ők fontosnak látják ezt a kérdést. Mi az antropológiai bizonyítékokat megpróbáltuk venni a tanulmányba, és a mi eredményeinket kiegészítettük ezekkel. Két évvel ezelőtt ezekkel a tudósokkal. Vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni. Jó, tehát az, hogy boszorkánysággal vádolják ezeket a gyerekeket, ezek a mi fogalmaikba bele tartoznak, de a helyi hagyományokban nem voltak ugye AIDS árvák, aztán volt emberkereskedelem, ezek mind különböző kérdések, amelyek keretet teremtenek. Mi úgy látjuk, hogy ezek szörnyű dolgok, akarunk segíteni az embereknek, hiszen megsértették a jogaikat, de lehet, hogy kutatóként látom csak így, de úgy látom, hogy hogy fogy, fontos megvizsgálni, hogy milyen keretekben tesszük ezeket. Hogyha a boszorkányság, gyerek boszorkányságot már a kezdetektől fogva káros gyakorlatnak tekintjük, akkor az tulajdonképpen nem veszi figyelembe a, a valóságot, az ott létező valóságot. Lehet például, hogy a gyerekek azért tetszelegnek boszorkány ruhákban, mert hogy ez, ezzel ugye nagyobb figyelmet vonnak magukra. Lehet, hogy még a vallási hitüknek a kérdése is felmerülhet itt. Tehát a fontos kérdés az, hogy amikor keretet teremtünk bizonyos kérdéseknek, Eh, amikor tudjuk, hogy segíteni akarunk a, eh, az emberi jogsértések áldozatainak, akkor figyelmesen eh, meg kell gondolnunk, hogy milyen fajta keretekbe tesszük ezeket a gyerekek, ezeket a kérdéseket, és a helyi fogalmakat és elképzeléseket is figyelembe kellene venni. Akkor átadom a szót Robertának. Jó, akkor Howard Tenak úr utalt Latin Amerikára, Pakisztánt is említette. Ezekben az országokban ezekkel az országokkal kapcsolatban lehet találni információt, például a menekültekkel kapcsolatban, a lakóhelyük elhagyására kényszerült emberekkel kapcsolatban, tehát amikor az emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják országaikat valamilyen okok miatt, tehát tulajdonképpen a szociális védelem az összeomlik tehát ez egy olyan információforrás, ahol találunk tájékoztatást. A diaszporát illetően, az afrikai diaszporát illetően, és a gyermekboszorkánysággal kapcsolatos kérdésekben vannak olyan például Egyesült Királysági információforrások, amelyek a bangladesi vagy az afrikai közösségekről szólnak. Ezek számszerűen is dokumentálják azt, hogy mi történik. Tehát tulajdonképpen jobban azonosítják a kérdéseket. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek foglalkoznak ezekkel a kérdésekre. Például La Fontaine egy olyan antropológus, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, tehát a boszorkányság vágyjaival a diaszporában, elsősorban az Egyesült Királyságban. Aztán vizsgálják a hatását a különböző intervencióknak, amelyek a, ennek a gyakorlatnak a visszaszorításával foglalkoznak. Tehát eh, tulajdonképpen a bevált gyakorlatoknak találhatjuk itt példáit. A pünkösdista egyház kapcsolatban általában ezek semleges egyházok, amelyeket a, a papjaik hoznak létre mindenféle misztikus elképzelések alapján. De tulajdonképpen a nagyobb vallásos mozgalmak nem ellenőrzik őket. Mi megpróbáljuk ezt a jelenséget a hátterében vizsgálni. Általában nem a papok azok, akik vádolják a gyerekeket boszorkánysággal, hanem a család viszi ezeket a gyerekeket a lelkészek elé, az egyház vezetőik elé, azért, hogy megerősítsék ezeket a vádakat, vagy egyszerűen csak meg akarnak szabadulni a gyerekeiktől. Köszönöm szépen. Nos, akkor a Lila Peters asszony. Néhány adatot szeretnék felsorolni. Latin Amerikával kapcsolatban én is egyetértek azzal, hogy nagyon sok bizonyíték van ennek a e, boszorkányságnak, nem csak Brazíliában, hanem Libiában, Ecuadorban, Guatemalában is, és Haitiban is. E, Pakisztánt illetően szintén történik, elsősorban a lakóhelyére, lakóhelynek elhagyására kényszerült lakosság körében, és azon távol fekvő, nehezen hozzáférhető területeken, de ezekre van bizonyíték. Tehát az Iszlamabádban ezt az információt kapta az EU küldöttség is. De ilyen tanulmányt mi nem végeztünk. Na most nagyon fontos az is, hogy hagyományos, káros gyakorlatként tekintsünk ezekre, és a kormányok ahhoz, hogy a változás elméletét elfogadják, ahhoz az fontos, hogy a közösségnek kell e, abba hagyni ezt a gyakorlatot, ahogy de Kaiser asszony is mondott, mondta. És a politikusok egyre inkább használják ezt a kérdést, ezért hogyha tényleg párbeszédet akarunk folytatni velük, és a változás elméletével akarunk foglalkozni, akkor a kormányok e, ilyen szempontból, tehát e, a változás elmélete, és nem az emberi jog szemlélet e, szempontjából szeretnék ezt megközelíteni. Köszönöm. Köszönöm valamennyiüknek, mind a hármuknak az érdekes vitát, a tanulmány elkészítését és a a felelős, és ezért a tanulmányért is azt gondolom, hogy igyekszünk terjeszteni, hogy jobban előtérbe kerüljön ez az ügy. Most a következő témánk Pakisztán lesz. Üdvözlöm nagykövet urat. Most szeretném röviden bemutatni a gyermekboszorkányság kapcsolatban készült egy tanulmány. Afrikával foglalkoztunk, azt hallottam, hogy az önök országában is vannak ilyen esetek. Talán ön lehetne, ön lesz az első, akinek átadom ezt a tanulmányt, amely a gyermekek jogaival és a boszorkánysággal foglalkozik. Thank you. Uh, Most pedig nézzük az emberi jogi helyzetet Pakisztánban. Ez egy nagyon érdekes véleménycsere és eszmecsere természetesen, de szeretném azt is elmondani, hogy arra készülünk, hogy augusztus 25-én elutazunk Pakisztánba Gomez asszony és Csip úr fog elutazni Pakisztánba. Nagyon érdekes az általános választások után. Ez egy civil vagy polgári kormány leváltása történt békés eszközökkel, ez egy fontos dolog, és azt gondolom ez a misszió kiváló lehetőséget kíván, kínál arra, hogy találkozunk az új vezetőkkel, és megnézzük az emberi jogokhoz való hozzáállásokat. A külügyi szakbizottság is készített egy jelentést Pakisztánnal kapcsolatban, és Pakisztán szerepével kapcsolatban a régióban, és az eredmények jelentkeznek majd, amiket mi is megállapítottunk, ezt eljuttatjuk majd az említett jelentésbe. Önök is tudják, hogy közelről kísérjük figyelemmel 2012-ben is ez történt, pakisztáni helyzetet, két véleménycsere is volt márciusban, aztán az emberek eltűnésével foglalkoztunk, gyilkosságokról, illetve a szólásszabadsággal, aztán 2012. novemberében megvitettük az általános időszaki jelentést, és három állásfoglalásunk is volt, az egyik a kereskedelmi preferenciákkal, aztán a nőkkel szembeni, vagy lányokkal szembeni diszkriminációt. Itt eh, Malala eh, volt az, aki eh, ismerünk valamennyien, hiszen ő tanulni szeretett volna, és ezért meg akarták ölni. Lőttek rá, aztán a külföldi segélyszervezetek nevében ott dolgozó orvosi segélyszervezetekről dolgozók elleni merényletekről van szó. A jelenlegi kormány nem hosszabbítja meg a halálbüntetés moratóriumát, amely elmúlt hónapban lejárt. Ez aggodalomra ad okot, mint egy 400 ember vár a halálos ítélet végrehajtására. Ha megnézzük a diszkriminációt, a nőkkel egy diszkriminációról van szó ebben az esetben, lányokról beszélünk elsősorban. Ez egy nagyon súlyos eset maradt továbbra is, és sajnos azt kellett látnunk az elmúlt hónapban, amikor egy egyetemi buszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő, mint egy 40 fiatal nő ment az egyetemére tanulni. Aztán június 27-én három nő észak, három nőt gyilkoltak meg Észak-Pakisztánban, az a becsületbeli gyilkosság volt, úgy hívják ezt. Ott a saját rokonok ölték meg a nőket. Most pedig nézzük meg az újabb lépést, a talibán helyzetet, a, a, lelig, a vallási radikalizmus is egyre inkább elterjed, és azt gondolom érdemes lenne ezt ma megvitatni. Nagyon érdekes vendégeink vannak egyébként. Most pedig szeretném elmondani röviden, hogy sajnos Sassad Ahmad úr az nem tud eljönni a mai napon, ugyanis nem kapott lehetőséget arra, hogy vízumot kapjon. Megnéztük, hogy mi történt valójában időnként. Vannak politikai okai is ennek, de én úgy tudom egyenlőre, hogy a belga hatóságok nagyon lassan bírálták el a vízum Víz, és Ahmeti úr tájékoztatta a titkárságunkat, illetve nagyon későn tájékoztatott arról, hogy ilyen lassan dolgoznak a belga hatóságok, ami azt vezetett, hogy végül is már nem tudtunk közbeavatkozni. Tehát nem tud itt lenni a mai napon, sem videó üzenetünk nincs, sem írásos anyagot nem juttatott el a mai napra Jean-Luc Racine viszont el tudott jönni egy pakisztán szakértő és india szakértő professzor úr, egy emeritus senior CNRS fellow, a dél kelet-ázsiai tanulmányokkal foglalkozó Párizsi intézeten. Ezen kívül pedig igazgató a Maison de Sciences de l'Homme intézetem Párizsban, és a Pári, egy párizsi agytrösztnek a Ázsia Szent központját vezeti, ott, illetve a helyettes vezetője. Ő foglalkozik India és Pakisztán stratégiai politikával, a két ország viszonyával. Van egy francia intézet Párizsban, amely ezzel foglalkozik. A legutóbbi könyve külön foglalkozott a, a, Pakisztán geopolitikájával 2010-ben jött ki ez a könyv egyébként. Rassin professzor úrtól arról hallunk, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a 2013 májusi választások milyen viszonyban vannak egymással. Végül pedig itt van még Maya Pastaki, az Pastaki asszony, aki 2007-ben az Amnesty International kampányát vezette Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatban. Őt ismerjük egyébként, kisebbségvédelemmel foglalkozik törzsi területeken. És a halálbüntetés a szakterülete még. De a az UPR-rel is tudna foglalkozni, az UPR ajánlásokkal Pakisztánnal kapcsolatban, amelyek 2012-ben születtek meg. És az utolsó pontként Lila Peters is jelen lesz megint az UNICEF képviseletében a lányok oktatáshoz való hozzáférését vizsgálja, illetőleg Hait kollégánkat is beterveztük a néppárt részéről, aki a megfigyelőként volt jelen a pakisztáni választásokon májusban, de sajnos Hawit úr nem tudott eljönni. Holnap 11-kor fog beszámolni majd. És röviden szeretnék tájékoztatni a a Christian Solidarity Worldwide, a CSV tisztviselője Dél-Ázsiával kapcsolatban is jelentkezett. A legutóbbi alkalommal volt itt, nem tudjuk megvitatni az ő felvetését. Úgy... Most tehát még egyszer üdvözlöm a pakisztáni nagykövetet. Örülök, hogy eljött a mai napon, és figyelemmel kíséri a vitát. Rasim professzor úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Franciál fogom folytatni, aztán majd a vitár meglátjuk. Elnök asszony, képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az Emberjogi Albizottságnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást arra a kérdése válaszolva, amelyet megfogalmaztak, és tudván azt, hogy azok a személyek, akik aktívan tevékenykednek az emberjogi kérdésekben majd hozzászólnak, végül is a politikai kontextusra szeretnék koncentrálni eh, Pakisztánban. Tudjuk, hogy a választásokra májusban került sor tavaly évben, és első alkalommal koalíció vezeti a pakisztániak programokat, és öt éves ciklusát le tudta zárni. Ezt követően a fő ellenzéki párt, a muzulmán liga vette át a kormányzást. A liga egyetemű győzelmet aratott, és szinte többséget képvisel az eredmények nyilvánosságra hozatalát követően, és körülbelül 20 független képviselővel többségben, abszolút többségben van a Nemzeti Parlamentben. Job a legnépesebb provincia, kétharmadát szerezte meg a mandátumoknak, az új koalíció része is. Ez az első politikai változás nem úgy zajlott le, mint a 90-es években, jelentős demokratikus előrelépésnek tekintendő, még akkor is, hogyha megkérdőjelezték az eredményeket. Még pozitívabb jelenség, hogy a talibánok is képviseltetik benne magukat, akik megfélemlítést és kampányt vezettek, ez elfogadhatatlan, és a Nemzeti Párt vonatkozásában, amely a talibánok ők bástyája. A nemzeti pártot lesöpörték, hiszen egyetlen egy választottja van csak a parlamentben. Nagyon negatív eredményeket mutatott fel ez a párt, valószínűleg ezért ezek az eredmények de a talibánok erőszakos cselekedetei, amelyeknek körülbelül 30 áldozata is volt, nem megfelelő eredményt ért el. Ellenkezőleg a Muzulmán Liga a Nemzeti Parlamentben, tehát a jelenlegi kormánypárt, és a Pencsabban, ahogy említettük, vagy pedig az úgynevezett igazságügyi párt keretén belül, amely Kaberpantokval Provenciát vezeti, és ez a helyzet alakult ki. Idézek, jobb volt a választási folyamat, nyitott volt az ellenzék számára, és stb. Ami az iszlamistákat illeti, sikerült mobilizálni az utcanépét és a ö, közvéleményt, de továbbra is ö, nemzeti képviselte rendelkeznek, 15 mandátummal rendelkeznek a parlamentben kétszer annyival, mint 2008-ban. A két islamista párt a parlamentben csak 4,5%-át szerezték meg a szavazatoknak, és kevesebb, mint 5%-át a mandátumoknak. A Muzulmán Liga programja keretén belül a miniszterelnök egyetemben megfogalmazta a célt, idézek, jóléti államot létrehozni az iszlám értékeken alapulva, ahol mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezik, a biztonság, a méltóság terén legyen bármilyen az anyanyelve, etnikai hovatartozása, vallása az oktatáshoz való jog bekerült a 2010-es alkotmányba, a, a nők jogára emlékeztettek a választási kampány során az iszlám értékeinek megfelelően, a diszkrimináció, az erőszak ellen, Azonban arról a reformáról nem volt szó, ami az erőszakra vonatkozik csak részben sikerült 2006-ban ezen területeken előrelépni. Ami a kisebbségi jogokat illeti, ezt újra megerősítették, illetve azt is, hogy vissza kell szerezni a bizalmukat. A sajtószabadság, az információhoz való jog, a rendőrség reformja, vagy csak egyet-kettőt idézek, szintén felmerült ami a jogokat illeti, az eljárások jobb tiszteletben tartása, tartása, a bírók védelme például fontos terület. A parlamentnek joga van a titkos szolgálat tevékenységét figyelemmel követni, ez nem az első alkalommal kerül ö, szóba. A madrasa programját a kormányhoz tartozó iskolákban figyelembe kell venni, hát itt vissza kellett lépni, tehát a tábornoknak ami a vidéket illeti, megerősítették a 2010-es helyzetet. Ezen nyilatkozatokon túl a kormány változása azonban nem szakít egyértelműen az elemeri jogi kérdéseket illetően. A Punjabi provincia, ahol 90 millióan élnek, lesz majd az a terület, ahol kiderül, hogy hogyan sikerül a programot végrehajtani. A sita kisebbségekkel kapcsolatosan nem történt eh, elég előrelépés, és Pencsak kormánya 2013. júniusában eh, megújította a karitatív szervezetek szubvencióját, ami a Ráskeri tájba eh, terroristák otthona. A Csamatudát amelyet a bombei 2008-as támadásokkal vádoltak, továbbra sem kell, hogy aggódjon. A muzulmán törvény nem mond semmit az istenkáromlással kapcsolatban. Mellesleg megjegyzendő, hogy A Csamatulamány iszlámból is minisztert akart választani a kormány, hogy a két párt ideológiai közelségét demonstrálja. A nacionalisták koalícióján és az iszlamisták, szélsőséges iszlamisták koalícióján túl 2011-ben van-e radikalizálódása a városi ö, lakosoknak. 2010-ben ugyanis egy kormányzót megöltek, aki az Isten káromlással kapcsolatosan ö, valamilyen törvényt hozott. Ö, aztán ott van a lányok oktatása, ö, mint kérdés. Ö, nem lehet tudni, hogy itt van-e manőverezési lehetőség. Ami az új kormány prioritásait illeti, a gazdaság, az energiaválság, illetve a terrorista és szélsőséges elemek elleni harc vonatkozásában a kérdés politikai konszenzusra van szükség. Július 12-én lesz egy közös ülés minden fél részvételével. Hát tavaly vagyis július másodikán eh, Nawaz Sharif Balucsisztánba látogatott, ez jelentős lépés volt. Az azarai síta kisebbségek továbbra is veszélyben vannak. Ez azt jelenti azonban, hogy sértetlenséget élveznek az ultraradikálisok, a terroristák, Láksárban, Jagviban. 2011-ben az Európai Unió a Pakisztánnal aláírt egy öt éves tervet, ahol meg kellene erősíteni az emberi jogi kérdésekben a dialógust. Az Unió nyomására Pakisztán a legtöbb kivételt eltörölte, például a kínzás vonatkozásában, illetve az, a polgári és politikai jogok nemzetközi paktumát illetően. Márciusban Genfben egy egyetemes felülvizsgálatról állapodtak meg, de három héttel később a 2012-ben mentes jelentés, amely az emberi jogi kérdésekkel foglalkozik Pakisztánban, megint csak arra emlékeztet, hogy vannak problémák. A bizottság arra mutat, hogy 2012-ben a különböző vallási közösségekkel szembeni intolerancia, a, a nőkkel szembeni gyilkosság, az úgynevezett becsületgyilkosságok, a kínzások, a, börtönöz, a bebörtönzések továbbra is folytatódnak. Óriási még a feladat tehát ebben a témában. A különböző nemzetközi egyezményeket ter és törvényeket értelmezni kell, be kell indítani azokat az emberjogi folyamatokat, amelyeket a 2012-es törvény előírt megfelelő ö, ö, példát kell statuálni ö, az illegálisnak ö, kikiáltott kértésekben, ö, csak hogy egyet említsek. A közvélemény tehát, ami a, az igazságszolgáltató rendert, rendszert illeti, az egész országban, a provenciákban, de helyi vonatkozásban is arra következtésre jutottak, hogy előre kell lépni két területen. A szélsőségek terén, illetve az emberjogi kérdések védelme terén, végezetül ebben a politikai kontextusban, ahol Amerika ellenessége jellemzi az embereket, július 5-én a 5 milliárd dolláros nemzetközi pénzügyi szervezet által megítélt pénzösszeg gyakorlatilag nem föltétlenül segít a problémák megoldásában. Az egyének, a civil szervezetek, akik Pakisztánban nap mint nap nehéz körülmények között harcolnak az emberi jogokért, ö, mindenképpen ö, biztatást kapnak. De a kormánynak, a frissen megválasztott kormánynak kell ö, végül is lépni, hiszen a a muzulmán liga választási programja is figyelembe reméltó ebből a szempontból. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, eh, eh, professzor úr. Mielőtt adnám a Pásztáki asszonynak a szót, szeretnék üdvözölni eh, egy eh, eminens személyiséget itt. Pásztáki asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megszívtak arra, hogy itt beszéljek. És most a kivégzéseknek a valószínű befejezéséről beszélhetettek, és egy olyan dokumentra támaszkodom, amelyet az Amnesty adott nem ki nem olyan régen, The Hands of Cruelty én itt a halálbüntetésről beszélek majd. Több mint 8000 e, e, ember van Silalomházban, Pakisztánban, e, és ez a Navas Sharif kormány alatt annak a kockázatnak van kitéve, hogy kivégzik őket. A kockázatban lévő embereknek a száma még szörnyűbbé teszi ezt. Az Amnesty International a halálbüntetés ellen van, minden esetben kivétel nélkül, teljesen független attól, hogy milyen jellegű, a, a, vagy a, milyenek a körülményei a, a bűnnek. A halálbüntetés az emberi jogoknak ugyanis a tagadása, ez egy tulajdonképpen hidegvérrel elkövetett gyilkosság és a pakisztáni kormánynak nem lehet folytatnia ezt a gyakorlatot, tehát a kivégzéseket, és ezen kívül azonnali moratóriumot kell befizetnie a halálbüntetésre. Az Amnesty-nek a az aggodalma ez elsősorban azért hangsúlyos, mert nem igazságos perek folynak le, és gyakran kínzással és kényszerítéssel nyernek tanúvállalmanyosakat. Gyakran a vádlottakat vádoltak mellé egy államilag kirendelt ügyvédet használnak, és egy olyan esetben, a Aftab Bahadurnak az esetében például nem tudott az ügyvéd semmilyen bizonyítékot vagy tanút felhozni az ügyfelének a védelmére és a halálbüntetést úgy az, az megváltoztathatatlan, tehát nincsen jogorvoslat rá. A pakisztáni tisztességtelen perek nem csak növelik ezt a kockázatot, hanem megszegi Pakisztán a nemzetközi elkötelezettségét is. Észak-Nyugat-Pakisztánban, amely a, szöve, a e, szövetség által ellenőrzett törzsi területek, e, abban még egy drakóni jogi rendszer van. És az alsóbrendű bíróságok gyakran e, gyilkosságért hozzák a halálos ítéletet, mert azt várják, hogy nem fogják végrehajtani ezt a büntetést, mivel valószínűleg kompromisszumos megállapotást fognak kötni a családok. Néha a kártérítési tárgyalások még folytatódnak akkor is, amikor már majdnem felakasztják az elítéltet. A gazdag ha családok általában elérik azt, hogy felmentsék őket, megbecsátsanak neki illeti. A kormány, a sári kormány az nagy nyomás alatt áll, hogy a jogrendet helyreállítsa, és a balocsisztáni gilgiti hazarai gyilkosságok és a karacsi gyilkosságok miatt. És nem úgy tűnik, hogy a halálbüntetés az eltéríti az embereket a bűncselekményektől és nincsen semmi bizonyíték arra, hogy itt a jogrend helyreállna. Tulajdonképpen a pakisztáni igazságszolgáltató rendszer próbálja a jogi helyzetet helyreállítani, de gyors megoldásként a halálbüntetést találják. De ez nem válasz a pakisztáni igazságszolgáltatási rendszer, ez tulajdonképpen az erőszaknak az ördögi körét csak megerősíti. Tehát fontos lenne, hogy átlátható igazságszolgáltatás legyen nem azt mondjuk, hogy ne tegyenek semmit, hiszen nagyon sok mindenre szükség van. Tehát jobb lenne, hogyha a nyomozás eh, jobb lenne, hogyha az együttműködés a különböző bűnöldöző szervek között is jobb lenne. És jobb lenne, hogyha ez mindez egy ernyő alatt lenne. Az Amnesty azt mondja, hogy eh, szükség van arra, hogy a gyilkosokat megtalálják, és az igazságszolgáltatást is vigyék őket, de ne végzékezzék ki őket mert a halálbüntetés az visszavonhatatlan. És amíg létezik a halálbüntetés, addig ártatlan embereket, 8300 van jelenleg így börtönben, végül ki fogják végezni. Most pedig szeretnék a jogi, jogvédelemről beszélni a pakisztáni törzsi területeken, hiszen az Amnesty International ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Egy évtized erőszaka után a pakisztáni északnyugati régió, amely Afganisztánnal határos, továbbra is egy emberi jogi válsággal kell, hogy szemben nézen. A pakisztáni fegyveres ereket önkényes fogvatartással és erőszakos eltűnésekkel, kínázással vádolnak. És a Taliban továbbra is támadásokat intéz, és törvénytelen gyilkosságokat az elfogott katonák eseteiben. És mivel semmilyen hatóságnak nincsen hatalma ezekben a törzsi területeken, az USA az úgy nevezett célzott gyilkosságokat végzi a drónokkal, tehát a pilota nélküli repülőgépekkel, és és ez csak még rosszabbá teszi a helyzetet ebben a régióban, ahelyett, hogy foglalkoznának ezekkel a kérdésekkel a pakisztáni hatóságok a régi és új biztonsági törvényeket alkalmazzák, és ez tulajdonképpen azt, teszi, azt eredményezi, hogy ez az egész régió egy ilyen fekete, emberi jogi hely fekete joggá vált. És tulajdonképpen elsősorban az fegyveres erőkre szeretnék hangsúlyt helyezni. 2011-ben a fegyveres erőknek hatalmat biztosítottak a letartóztatások és a fogvatartás területén egy új biztonsági törvényel, amelyet az AACPR rendeletnek hívják. Tehát a, a, a területet FATA és a KPK irányítja, és ez azt jelenti, hogy bárkit önkényesen letortozhatatnak, és határozatlan ideig fogva tarthatják, és halára ítélhetnék. És ezen rendeletnek az okaként azt hozták fel, hogy a terrorizmus ellen akarnak harcolni. Ez a törvény azt jelenti, hogy fogva tarthatnak embereket, és bármennyi ideig ezek az 8-13-as részben vannak. Például a, a, aki a szövetségi kormánynak a hatóságát kétségbe vonja, már azt is előzetes letartóztatásba helyezhetik. Aztán az ECCONPR, tehát a civil és polgári jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyesség okmányt is figye- megsértik. 19-es részében arról van szó, hogy a bűnöldöző szervek egy olyan nyilatkozatot adhatnak ki, például, hogy valaki elkövetett valamilyen bűncselekményt, de ez nem elegendő a, a, arra, hogy elítéljék szerintünk. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nem megbízható tanukat használhatnak fel, stb. És annak az elvét, hogy ártatlan, amíg nem bűnösnek nyilvánítják, ezt megsérti. Nos, hogyha a fogvatartást megkérdőjelezik, akkor egy katonai tisztet neveznek ki a vizsgálat vezetésére. És észak-kelet Pakisztánnak e, ez a szövetségileg igazgatott szövetségi terület. E, még most is egy drákoi, drákoi brit is e, gyarmati időszakra visszanyúló törvényel igazgatnak, amelyet úgy hívnak, hogy FCR, tehát a határvidék bűnügyi rendelete. És tulajdonképpen az új biztonsági törvények azok semmit se jelentenek. És a reformok nem felelnek meg az emberi jogi törvényeknek. A 21-től 27-es részekben, amely a kollektív bűnösség kérdését feszegeti, a, ezekkel kapcsolatban a a törzsi e, szerveknek e, a joga van arra, hogy e, ilyen kollektív büntetéseket osszon ki, és itt megint csak az emberi jogokat sértik meg. Például itt van Maruf Khannak a példája, aki egy 12 éves munkás a pakisztáni gyári gyárban, Kokikel, Katakel kerületben, és ő is áldozata ennek a kollektív büntetésnek. Három éves börtönbüntetésre ítélték, és még százezer rúpiára is büntetésre, mert amikor letartóztatták apjával, Kadár Dzsannal, akit egy emberrablással vádoltak. És a Dzsirga úgy döntött, hogy Marif Khan, aki elfogadta, hogy elfogadta, hogy ő ártatlan. Ugyanakkor Kérem szépen, mondja az elnök, foglalja össze, amit mondott. Nos, egy problémás kérdésre szeretnék rámutatni ez tulajdonképpen az alkotmányos kinevezettek. A törzsi területeken az embereknek e, politikai és polgári jogokat kellene élvezni, de e, az alapjövető jogokat csak a legfelsőbb bíróság tudja ezt bevezetni, de az alkotmányból ki vannak zárva ezek a törzsi területek. De az alkotmány úgy döntött, hogy kiterjeszthető a törzsi területekre és a legfelsőbb bíróságnak a hatósága. Hogyha a hivatalos kormány ezt komolyan gondolná, akkor meg is tehette volna. És épp ezért a törzsi területeknek az emberi megtámadhatják e, ezt a tervény, törvényt, és az új parlament és a ki kellene terjesztenie a törzsi területekre a legfelsőbb bíróság hatóságot, de ezeket mind visszautasították. Köszönöm. Köszönöm szépen. Peters asszony következik, ő a oktatáshoz való hozzáférésről fog beszélni. Köszönöm szépen, hogy az UNICEF-nek meg lehetővé teszik a vitát Pakisztánnal kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy július 12-én az ENC, június 10 hogy idén, Mala, hogy a júni, július 12 a Malala nap lesz, egy sor eseményt fognak szervezni New Yorkban, biz biztosítandó azt, hogy a az oktatáshoz való joga, a lány oktatáshoz való joga az ENSZ valamennyi tagállamának kötelessége, hogy ezt biztosítsa. Tehát, és most rögtön rátérek a bemutatom. Egy néhány adatot is fogok elmondani. Ezek olyan adatok, amelyeket hivatalosan gyűjtöttünk Pakisztánban az ottani hatóságok igénybevételével. Mm, ezt külön alá kell húznom, egy kicsit szeretném bemutatni, melyik országról is van szó, hogy milyen hatalmas kihívásra szembesülünk, és miért feltétlenül szükséges, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, a pakisztán hatóság, pakisztáni hatóságokat hogyan ö, igyekezzünk rávenni arra, hogy az oktatás témájával külön foglalkozzanak. Jó. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a lakosság számát tekintve a hatodik a világon Pakisztán, és a lakosságának 40%-a 18 év alatti, tehát ezt figyelembe kell venni végig. Tehát 40%-a a teljes lakosságnak napjainkban, Pakisztánban 18 év alatti, és a világ hatodik legnépesebb államáról van szó és a hatodik legszegényebb ország a világban, és a harmadik legrosszabb hely a nők számára, és a harmadik helyen szerepel azon gyerekek számát tekintve, akik nem jutnak iskolai képzéshez, és 55 gyerek hal meg öt óránként 5 év alatt olyan betegségek miatt, amelyek megelőzhetők lennének és nem gazdaságilag pedig nem biztosítja az MDG területén a szükséges lehetőségeket. Egyébként pedig a 155. helyen van a fejlettséget tekintve nagyon gyorsan növekvő városi lakossága is van. Most akkor miről is beszélünk? Valójában az oktatás a mai téma. Több mint 17,3 eh, millió gyerek sose járt iskol, het, sose járt iskolába napjaikban. Eh, a lakosság 57%-a Pakisztánban írástudatlan, eh, és egy kutatást végeztek nemrégiben Pakisztánban az olvasást tekintve. A gyerekek kevesebb mint 52%-a képes olvasni a kettes szinten. Most Bunjáb tartományt szeretném külön gorcső alá venni, mert itt van a legnagyobb lakosság Pakisztánon belül, leg, és amit Punjabban látunk, különböző színekkel jelöltünk. A piros szín az a terület, itt a vidéken, ezenben a körzetben a legnagyobb azon gyerekek aránya, akik nem járnak iskolába, főleg lányokról van szó elsősorban. Ez, hogyha ide látogatunk erre a területre, és gyakorlatilag nem érik el a második szintet az oktatásban. És nagyon komoly egyenlőtlenségek és diszparitások alakultak ki. Punjab egy olyan állam, tehát eh, ahol eh, egy harmaduk elég jól eh, él, és elég jó szintet ér el, de a többi nem fér hozzá gyakorlatilag az oktatáshoz. Nézzük meg napjainkban Pakisztánt az oktatás oldaláról. Az iskolába átlagban 5,7 évet járnak a gyerekek. Ez egy átlagos eredmény, de ha megnézzük a különböző társadalmi rétegeket, hogyha valaki a leggazdagabb ötöthöz tartozik, akkor átlagban 8,9 tized évet, hogyha valaki szegény, akkor 2,4 évet tört valaki az oktatásban. És hogyha valaki lány és gazdag, és városlakó lány, akkor 9,3 évet részesül az oktatásban, és hogyha valaki szegény, vidéken és lány is, akkor ha némi szerencséje van, akkor mondjuk egy éves oktatáshoz fér hozzá, vagy jut hozzá. Tehát nagyon fontos, hogy támogassuk a pakisztáni kormányt abban, hogy párbeszéd és párbeszédet kell folytatni velük folyamatosan, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a gyerekek, főleg a lányok eljussanak az iskolába. Itt egy néhány kihívást is látunk, amelyel éppen most szembesülünk. Az oktatás mindig is prioritást élvezett a hatóságok számára napjainkban egy új prioritást is jelent ez az új kormány, ezt külön kiemelten kezeli, ezt üdvözöljük. Van egy 18. módosítás Pakisztánban, és ezzel a 14 évre emelik a korhatárt, de azt látni kell, hogy 200 nál kevesebbet költenek a GDP-ből az oktatásra, az ODA támogatja vagy finanszírozza jó részt az oktatást. Az oktatási minisztérium van ugyan, de a decentralizáció miatt gyakorlatilag ez a minisztérium nem képes arra, hogy biztosítsa, hogy tényleges felügyeletet gyakoroljon és minősége biztosítást nyújtson az oktatás egész területén, ez a második nagy kihívás, a harmadik az eredményeket tekintve. A gyerekek járnak ugyan iskolába, de 7,3 millió gyerekről van szó, akik iskolába járnak, de nem tanulnak, egyszerűen ott vannak. Ez természetesen nem egy pakisztáni sajátosság, az egész világon ezt látjuk. A lényeg az, hogy járnak iskolába a gyerekek, de nem tanulnak nagy számban legalábbis ez a jellemző, ez egy óriási kihívás, és a hatóságokkal folytatott párbeszéd során itt azt meg kell vitatnunk, mit tudnak tenni ezen a területen. A harmadik nagy kihívás, ami itt jelentkezik, a források elosztása. A teljes GDP 2%-át adják az oktatásra, az oktatási költségvetés. Hát persze aztán vannak bizonyos vidékek, ahol többet költenek, de általában beszélhetünk a kétszázalékról, vagyis vannak olyan vidékek, szövetségi államok, amelyek nem rendelkeznek kellő forrással, és nem tudnak költeni erre. Nagyon vannak közösségek, ahol gyakorlatilag nem is nem jut elő, a, a fata területen, például a lányok 1%-a tud iskolába járni. Talán több időre lett volna szükségem, de azért összefoglalnám. Fontos az, hogy az EU intézmények folytassák a párbeszédet a pakisztáni hatóságokkal, mert segíteni kell Pakisztánnak abban, hogy pakisztáni megoldásokat találjanak, hogy elérjék az MDG 2-est. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az EKS részéről szeretnék megtudni, hogy mit tesznek Pakisztán érdekében. Aztán már úr is jelen van, a dél-ázsiai osztály helyettes vezetője. De ön bizonyára nem Christian Bérman, aki még itt van a mai napon, ő is itt van. Jó, tehát akkor szót adok önöknek. Köszönöm, elnök asszony. Hajnó Máriusz vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek ezekért a rendkívül érdekes előadásokért, ami a választásokat illeti először is. Eston fő képviselő asszony a május 14-i nyilatkozatában ezeket a választásokat történelmi győzelemnek nevezte a pakisztáni demokratikus életben. Pakisztán ö, letette a voksot a demokrácia mellett a szavazás keretén belül, ö, annak ellenére, hogy megfémlelmítésekre került sor, 55%-os volt a megjelenés, és a 73-as választások óta ez volt a legmagasabb szám. Ö, az EU megfigyelőket küldött a választásokra, Gála képviselő vezetésével, 144 megfigyelő volt, 24 tagállamból Kanada, Norvégia és Svájc képviseletében. A történelmi jellegű választások során a jelentős érintettek, beleértve a kormányt is, a pakisztáni választási bizottságot, az igazságszolgáltatási és biztonsági szerveket, illetve összefogást tapasztaltunk, akik biztosították a zökenőmentes választások megszervezését. Rassin úr is utalt rá, hogy voltak negatív aspektusok, főleg a választásokat megelőző erőszakos események vonatkozásában, ez három pártot illetett, érintett, de voltak pozitívumok is. Végül is a civil és politikai jogok vonatkozásában Pakisztán ratifikálta a konventet, és ez volt az első szabad választás azóta. Több párt vett részt a legutóbbi választásokhoz képest a választásokon, több nő vett részt a szavazáson, és több mint négyszeresre növekedett a női jelöltek száma. Bár azt is el kell mondani, hogy gyakorlatilag 16-ról 6-ra csökkent a valóban gyakorlatilag megválasztott nők száma. Ami az emberi jogokat illeti, talán még túl korai lenne megállapítani, hogy mi is lesz. Osztjuk a gájait, elnök asszony, illetve Pasztakia asszony által ö, felsorolt aggályokat is, hogy a kormány, a belügyminisztérium szóvivője moratóriumot jelentett be, illetve ne, bejelentette, hogy a kivégzések moratóriumát nem hosszabbítják meg. Ez rendkívül aggaszt minket. Zádári elnök a szóvivőn keresztül egyértelművé tette, úgy értelmeztük, hogy amíg ő elnök, nem lesz további kivégzés, mert neki kell jóvá hagyni ezeket. Mindenesetre a kérdés az, hogy az elkövetkező napokban ezt hogy vethetnénk fel, mint megvitatandó kérdést a pakisztáni kormányal. Ami az emberi jogok védelmét illeti a törzs területeken, ezt állandóan felvetettük, amikor emberi jogi kérdésekről tárgyaltunk Pakisztánnal, hogy hogyan lehetne a, a jogaikat ezeknek az embereknek javítani, illetve fizikailag hogy lehetne megvédeni őket, illetve minden pakisztáni állampolgárét a nemzetközi normáknak és megállapodásoknak megfelelően. Ugyanakkor támogatunk olyan projekteket is, amelyek célja az, hogy jobban hozzá lehessen férni az igazságszolgáltatáshoz, hogy megerősítjük a jogrendet az országban, Ami a lányok oktatását illeti, egyértelmű, hogy a nemek egyenjogúságának kérdése még további probléma, és bár egyre több az oktatásban résztvevő nők száma, a, a, a férfiak 69%-a tudatlan. gyakorlatilag arra van még szükség, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsák a lányok számára, mégpedig úgy, hogy megfelelő szakképzett női tanárok is ö, legyenek az iskolákban, és egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a lányok és a fiúkhoz. A fiúkkal. Az oktatás terén is fontos az esélyegyenlőség, mint cél, ezt támogatja az Európai Unió. Együttműködésünk keretén belül ágazati reformprogramokat vezetünk be több provinciában. Ezek közül az egyik konkrétum a lányok számára született, a hatodik és tizedik osztály között az alapoktatást követően. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor vita következik. Úgy látom, Tenók úr szeretne kérdezni. Parancsoljon, aztán Lambert asszony következik, majd Gomes asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony. Természetesen frakcióm azt szeretné, hogyha minden jót kívánhatna az új miniszterelnöknek, nagyon nehéz a feladata Nevaz Sharifnek. A Talibánnal nyitott dialógust folytatott, bár ezt nem tudom, mit jelent a pakisztáni kisebbségi jogok terén. Én nagyon sok éven keresztül követtem az eseményeket, Londonban, ahol képviselő vagyok, elég nagy a pakisztáni lakosság száma, és persze az évek során ez a közösség nagyon sokat panaszkodott arról, hogy hogyan és milyen aránytalanul használták az istenkáromlásra vonatkozó törvényt Pakisztánban. Aztán a másik közösség, amelyet képviselek Londonban, az Amadin muszlimok, akiket betiltottak ö, Pakisztánban, ö, és nem szavazhatnak, mert nem regisztrálhatnak saját amadi muszlimként. Úgyhogy a muzulmán kisebbségekkel mi a helyzet? Nem tudom, hogy a talibánnal való kapcsolatfelvétel mit eredményez majd, tovább üldözik-e majd a kisebbségeket. Aztán Seref elnök megpróbált reformokat bevezetni, hogy a sária törvények alapján a halálbüntetést, a megkövezést és egyéb dolgokat befolyásolja. Az oktatás rendkívül fontos kérdés. Hétfőn Londonban reggeliztem együtt a bangladesi miniszterelnökkel, ugye Bangladessel közös a jogi öröksége Nyugat-Pakisztánnak, Bangladesben probléma a madrasza iskolák kérdése, a nyelvi kérdés. Emlékszem, hogy eléggé ö, ö, ígéretes volt a vita, Nagy-Britanniában ez a vita, amikor nálunk tanult tanárokat küldtünk vissza Pakisztánba például, a madrasza iskolákba, A szuni szekták ugyanis igen kemény vonalak képviselteti magát itt. Szaudarábia, Katár került finanszírozásra, és születtek megállapodások, hogy a külföldi diákok nem elsenek már a madrasza iskolákba. De aztán voltak modernizáló törekvések néhány évvel ezelőtt, és mivel a szegények vidéken nem férnek hozzá megfelelő oktatáshoz, attól tartanak, hogy a jövendő generációk radikálisakká válnak majd, nem tudnak munkához jutni Pakisztánban, sőt, sehol a világon, mert teljes mértékben vallási alapú lesz az oktatás, és semmiféle új fajta készség nem oktatják őket, például a matematikára, stb. Úgyhogy nem tudom, hogy szakértőnk szólna erről egy-két szót, hogy hogyan lehetne a madrasz iskolákat reformálni, és hogy mi a helyzet Bang Bangladesben, ugyanis a vallásos és nem vallásos felek eléggé élénk vitát folytatnak ebben a témában jelenleg. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm szépen. Néhány kérdésem van az oktatással kapcsolatban. Ha jól látom, a, az választások után vidéki szinten, tartományi szinten a különböző politikai pártok irányítják a különböző tartományokat, és a költség, az oktatási költségvetésnek a kérdését is felvetették. De abból, amit ön mondott, úgy látom, hogy minőségben nem látható ennek eredménye. Tehát vajon segít-e a tartományi eh, irányítás felé való elmozdulás az oktatásban? A választások során vajon felmerült-e az oktatás kérdése? hiszen különböző szervezetek próbálták ezt választási kérdésként felhozni. A második kérdésem a nők szerepével kapcsolatos. Az előző parlamenti ciklusban egy eléggé erős női több csoport volt, például a családon belül erőszak kérdését is fel tudták vetni. Az új parlamentben ez vajon folytatódik-e, sikerül-e ezeket a kérdéseket napirenden tartani a nő jogi kérdésekben? Vannak más kérdések is, de ezeket Charles már feltette. Köszönöm. Jean Lambert, és aztán köszönjük Jean Lambertnek, és Anna Gomez Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket az érdekes és átfogó előadásokat, beszámolókat. Ezek egy összetett képet rajzolnak, vázolnak fel. Van előrehaladás bizonyos területeken, és pozitív eredményeket, és tulajdonképpen a választások már ennek ékes bizonyítékai. Ugyanakkor hatalmas problémák is léteznek, az oly polgári hatalom, amelyet a választások legitimítettek, annak nagy feladatai vannak. Nos, Rassin professzor úr hogyan látja hogy ez a polgári hatalom hogyan tud majd a, a katonai erők támogatásával a politikai ellenőrzést az országban hogyan tudják majd végrehajtani. És akkor ugye beszéltünk a törzsi területekről, amelyek tulajdonképpen a normális jogrenden kívül esnek nyilvánvalóan ennek biztonsági jogosultsága van, de a pakisztáni emberek ennek megfizetik az árát. Ez felháborító, hiszen láthatjuk a drón használata elleni kampányt, aztán az az embereknek, emberek emberi jogainak megsértését, amely mint kísérő jelenség szerepel ezt. Itt. Hogy lehet ezt a kérdést megoldani, hogyha ugyanakkor a polgári hatalom nem fogja tudni megváltoztatni ezt az állapotot, amely a katonai erőknek, nem csak pakisztáni, de részben katonai erőknek a hatalmára is számít. Nos, a halálbüntetéssel kapcsolatos moratórium, és mivel itt van a nagykövet, és hallottuk az Amnesty International-nek a beszámolóját is, felmerül a kérdés, hogy a miniszterelnök Navas Sharif hogyan tudja ennek a fenyegetését megállítani. Tehát, hogy továbbra is kivégeznek olyan embereket, és olyan sokan vannak síralomházban. Ezen kívül szeretném megkérdezni, talán Plasztakia asszony beszélhet az istenkáromlási törvényről is, hiszen ezt gyakran olyan fénybe helyezik, amelyről tanok kolléga is beszélt, tehát hogy a keresztény közösségeket érinti. De tulajdonképpen az áldozatai nem csak a keresztények vagy az ahmadi szekta, ezért szeretném, ha kiegészíteni az én információimat ezzel kapcsolatban. Végül pedig az oktatás kérdésékét illetően hallottam, amit mondtak, és nagyon érdekel a madraszával kapcsolatos kérdés, amint Csász is felvázolta. A pakisztáni embereknek, emberek fantasztikusan reagáltak a Malala esetre hogyan tükröződik ez? A oktatási reformhoz vezetne? Hogy a lányok valóban részt vehetnek majd az oktatásban? Elnézést, mert a 11.30-kor a kibővített elnökségnek az ülése lenne. Holnap beszélünk megint Pakisztánról, amikor Richard Howard számol be a választásokról. Most már csak annyi idő marad, hogy a szakértőknek egy-egy percet adjak, hogy az igazi kérd, valós kérdésekkel foglalkozzanak. Akkor kezdjük önnel. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igen, most Sharif elnök, nem, Musár elnök valóban az oktatást tűzte ki a legfontosabb kérdésnek, tehát a Malala ügy az valóban most konkrét terveket eredményez, elszámoltathatóságot. Majd az idő bebizonyítja, hogy ez történt, de mindenesetre pozitívan alakul a dolog, és Musaraf elnök a múltban az oktatásban hatalmas haladást ért el alatta. A madrasza iskolákat illetően az UNICEF együttműködik a pakisztáni hatóságokkal, és a bangladesi hatóságokkal is, hogy megvizsgálja a madrasza iskoláknak a kérdését azért, hogy hogy megvizsgálják, hogy tényleg tanulás folyik-e ezekben, ezeken az órákon. De ezért ez a kérdés nagyon összetett, és nem tudjuk megfelelően mindegyik tartományt szemmel követni, ezért nehéz konkrét eredményekről beszélni. Bangladessel kapcsolatban sokkal pozitívebben látom a kérdést, ugyanis a bangladesi kormány sokkal hamarabb kezdett el foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, az ellenőrzéssel és a felügyelettel. Ugyanakkor vannak olyan tartományok Pakisztánban, ahol a tartományi hadóságoknak kell ott helyzetben foglalkozni vele. Elnézést kérek, mondja az elnök, meg kellett állítanom önt. Igen? Nos, Tannak úr kérdésére válaszolva, a párbeszéd a talibánokkal, hogy amiről beszéltek itt már, valóban kezdjük azzal a tényel, hogyha abban megállapodunk, hogy nem elég a katonai megoldás, a kérdés most aztán az, mi a tartalma a párbeszédnek, és ez nem világos. A második megjegyzésem, természetesen nem csak a talibánokról van itt szó a törzsi területeken, mielőtt a Talibán működött volna 2007 előttől kezdve egy sor párbeszédet folytattak, amikor még nem volt Talibán a nevük, egyszerűen nem vezettek eredményre a párbeszédek. Azt gondolom, hogy a talibánokat nem tudjuk szétválasztani az egyéb szélsőséges csoportoktól. Más területeken is vannak ilyenek, aztán sokkal nehezebb velük foglalkozni, mert igazából ö, ö, ö, nem tudunk egy konkrét területekről beszélni, hogy Bancsában elsősorban érintve, és végül pedig ez összhangba hozható Gomez asszony kérdésével is, a hadsereg ezer embert veszített, vagy ezreket veszített a, mondjuk paramilitáris alakulatokból is, és a jelenlegi ö, hadsereg parancsnok kérdésessé teszi, hogy elfogadna egy megállapítást. Ugye különbséget kell tenni a jó és a rossz talibán között idézőjelbe, de ez nem olyan könnyű. És itt ők alássák az államot azért több helyen ezek a rossz talibánok, aztán vannak a jó talibánok, akik eh, Pakisztán érdekeit képviselik geopolitikai szempontból. Tehát a dolog meglehetősen zavaros, eh, nem látjuk a szerepet, eh, amit az egyes szereplők betöltenek, és nem számíthatunk arra, hogy a, megá, a, megá, hogy a választások után újra indulnak a terrorista cselekmények, és a megfigyelők igazából azon gondolkodnak, hogy újra gondolják a helyzetet. Itt nem elsősorban arról van szó, hogy tárgyaljanak-e a talibánokról, hogy a kérdés az átlépjünk a vörös fonalon. Aztán az Amnesty International a következő. ami az Isten káromlás kérdését illeti, és a vallási kisebbségeket, a blasfémia törvények mindenkit érintenek, az iszlám lakosságot és másokat, és ezt külön hangsúlyozni kell. A vallási kisebbségek a lakosság kevesebb, mint 4%-át adják, és hát ők ővelük szemben külön alkalmazzák az Isten káromlást, mint vádad. 1953 és 2012 júliusa között 242 442 embert vádoltak meg istenkáromlással, és 52 embert vádoltak, 52 vádoltak meg, és őket ki is végezték 90 óta. Ez tényleg ez érinti az jogállamiságot az országban, és gyakran visszaélnek vele, és egyszerűen felhasználják a vallási szemléletet a kisebbségekkel szemben. Rimsi Massit kell említeni, akit istenkáromlással vádoltak, és a kivádoltam, aki megvádolta, azt később is elítélték. De a lényeg az, hogy azt vetették a szemére, hogy a keresztény közösséget elvinnék egy adott területről, gyakorlatilag visszaéltek ezzel az Isten káromlási váddal, és üzleti ügyeket ezzel intéznek el. Ezt tényleg kezelni kell, és azt gondolom, hogy a felekezetek közötti párbeszéd útján kellene elindulnunk, hogy az összes vallási csoportot bevonjuk ebbe, és velük együtt kell ezt a jogot megváltoztatni. A pakisztáni kormány mindeddig nem tudta megakadályozni a diszkriminációt. Az Amnesty International 107 támadásról beszél a sír lakossága ellen ennek az és több mint 600 halálos áldozata volt ennek, 650 halálos áldozata volt annak, és az egyik Paludzsában található az egyik legkisebb közösség, és akit megtámadtak, és a támadásokért csekit sem ítéltek el, és legalább 14 támadást a Laska intézet. Éppen ezért Egyébként vannak bizonyítékok is, de igazából nem ítélnek el senkit, mert az emberekkel szemben fellépnek a laska, mint a laska esetben a vallási hovatartozások miatt. Azt gondolom, hogy valamennyien hozzászóltak és reagáltak az írásos anyag alapján a delegáció jól ellátott, és amikor majd visszaérkezik, akkor vitát folytatunk erről újra, eszmecserét folytatunk újra, és tudom, hogy szót kért nagykövet is, de nem adhatok neki szót az idő miatt. Arra bátorítanám, hogy írásban adja le a reakcióját, és természetesen arra is meghívjuk, hogy a legközelebbi őszi Pakisztánról folyó vitánkra jöjjön el. Most pedig átalakulunk egy zárt ülésé, a kibővített büró ülésezik. 15 óra 20-kor folytatjuk a nyílt ülést. Yeah.